a paktum szigorú előírásai oda vezethetnek, hogy az euróvezet veszélyezteti majd az egységes piacot. Köszönöm, Szikierszki úr. Ezzel az egyperces felszólalások végére értünk, mert erre asszony szerepelt még egy perces felszólalással, de nem látom az ülésteremben őt, úgyhogy ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. Egyesek elég hosszú percig beszéltek, volt, aki több mint két percig szólt hozzá, és a következő napi rendi pontra mm, térünk át az általános termékbiztonság és piacfelügyelet témakörére. Hádemusz asszonynak adom meg a szót előadóként. Sabiendo que eh, tiene cuatro minutos. Nos, négy percet biztosítok az ön számára. Puede ir hasta de akár megteheti, hogy 6 percet is igénybe vesz, de akkor az úgy jön ki, hogy 4 perc plusz 2 további perc. Megadom tehát a Sádemoz asszonynak a szót. God aften til alle kollegerne, der stadigvæk er her i salen. Jeg skal sige uh, en lille bit smule om uh, den betænkning, vi har lavet i uh, Indre og Forbrugerbeskyttelsesudvalget. Vi har... Nos, amíg jelen van, tisztelt kollega, hagyj beszéljek a belső piaci tevékenységükről, és hagy térjek vissza erre az irányelvre a termékeknek az általános biztonsága. Generale produktsikkerhedsdirektiv. Og det var så en god anledning for os i øh, Indre a belső piaci øh, főigazgatósággal együtt nagyon érdekes feladat volt, hogy kidolgozzunk egy véleményt. Hibás. Két részből áll a jelentésünk. Az első, hogy megvizsgáljuk, hogy mi történik a piac felügyelet kapcsán általában, és utána nagyon konkrét tanácsokat is kidolgozunk a termékbiztonsággal kapcsolatban. Az irányelv, a termékbiztonságra szóló irányelv kapcsán el kell mondanunk, hogy jó ez az irányelv alapvetően, de azért kicsit mégis javításra szorul. Hol van problémánk az irányelvvel? Az első probléma az, hogy nem kielégítő a piac felügyelet ahhoz, hogy biztosítani tudjuk azt, hogy csak biztonságos termékeket értékesítsenek a belső piacon. A fogyasztóvédelmi szervezetek feladata tehát az, és általában is az a feladatunk, hogy erősítsük a piac felügyeletet az Európai Unióban és nagyon sok tagállam van az a probléma, hogy túl kevés forrás marad a piac felügyelet erősítésére és nem mindig tartják be a belső piacra vonatkozó szabályokat. Most ami a jelentésemet illeti, a belső piac szabályozása kapcsán leszögezem azt, hogy nem kielégítő az ellenőrzés és a piac felügyelet, a termékek biztonságának az ellenőrzése, és ez természetesen problémát jelent. A vállalatok számára ez azt jelenti, hogy biztosak lehetnek abban, hogyha van megfelelő piac felügyelet, hogy a verseny tisztességes, mert a tisztességtelen vállalatokra lecsap a piac felügyelet, tehát ezért fontos a piac felügyelet a vállalatok számára. Természetesen a fogyasztók számára is ugyanilyen fontos a piac felügyelet és az általános termék biztonság kérdése is. Nagyon sok szempontból kell a fogyasztóra gondolnunk. Az első dolog az, hogyha a nyomon követhetőséget sikerül biztosítani, ez azért különösen fontos, mert der er farlige eller problematiske. És ehhez gyorsan kell felépnünk, hogyha a belső piacon veszélyes termékek kerülnek forgalomba. És a harmadik országokból származó, tehát nem EU tagállamokból származó termékekkel is komolyabban kell foglalkozni. Fontos garantálni azt, hogy a harmadik országok is tartsák magukat azokhoz az alapszabályokhoz, amelyek a belső piacot jellemzik, és a jövő szempontjából pedig fontos, hogy a jogalkotás célzottabb legyen, mint eddig volt, és a baleseti statisztikák átláthatóak legyenek, európai szinten meg lehessen állapítani, hogy milyen balesetek történnek bizonyos belső piacon forgalmazott termékek miatt, tehát sokkal célzottabban kell megközelíteni a kérdést, és így tudunk majd mi is konkrét termékekkel, termékkörökkel foglalkozni, és elkerülni azt, hogy olyan cégek is sérüljenek, amelyek ugye nem követtek el szabálytalanságot. Ugyanez érvényes az online módon terjesztett termékekre is, amelyekre sajnos nem ugyanazok a biztonsági szabályok alkalmazandók hogy a gyakorlatban, mint a normál kereskedelemben forgalmazottakra. Fontos, hogy a vámhatóságokkal szorosabban együttműködjünk, és garantáljuk, hogy a szabályokat mindenhol mindenki betartsa, és eh, a gyerekeink egészsége ezáltal is garantálható legyen. Persze nem csak a gyerekek egészsége fontos, hanem minden egyes fogyasztó polgár egészsége. És ennek kapcsán fontos, hogy ezt az irányelvet átdolgozzuk, és úgy, hogy a piaci felügyelet megerősödjön általa, és a piaci felügyelet összefüggés rendszerét feltárjuk teljes körülön. Egységes, egyetlen rendszerre van szükség a piac felügyelet tekintetében. Fontos az is, hogy a termékbiztonságot garantálni lehessen, már csak versenyképességi megfontolások miatt is. És ezért felszólítom az Európai Bizottságot, hogy a termékbiztonságról szóló irányelv átdolgozását kezdje meg, és ehhez a megfelelő eszközöket is biztosítsa majd számunkra. Yes señora Chaldemose, eh, tenemos el turno de Catch the Eye, entonces, de todos modos, la señora ponente... Nagyon szépen köszönöm, asszony. Most, mint eh, tudják, a rendelkezésre álló időkeretet most már kihasználtuk, úgyhogy most megadjuk a kollégákat, akik szót képtek, és utána pedig meghallgatjuk a bizottságot. Először is Dálka hogy hajlassuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Hagy gratuláljak eh, jelentéstevő kollega asszonyunknak, Sádemoze asszonynak. Egészen kiváló együttműködést tudtunk folytatni. Szeretném aláhúzni azt is, hogy az ITRE szakbizottságnak a vélemény nyilvánításában megfogalmaztam egy pár dolgot, amelyeket máskülönben Sádemoze asszony be is épített a saját lentésébe. Nevezetesen arra gondolok, hogy az új technológiáknak a felhasználása hogyan történjen. Most gondolok itt a rádiófrekvenciás termékeknek az azonosító funkciójára, illetve a mikrocsípeknek az alkalmazására. Mindezek tovább erősíthetik a fogyasztóknak a védelmét, és mindezt jobb költségeken is, előnyösebb költségekkel. A kérdés az, hogy melyek azok a tényezők, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a termékekről minden lényeges információt megtudjunk, hol gyártották azokat, milyen elemeket építettek be az adott termékekbe, és a made in jelzés is világosan legyen feltüntetve, honnét származik egészen pontosan a termék, hogy készítették azt. A made in France megjelölés például megtévesztheti adott esetben a fogyasztót, hogyha így szerepel csak a feltüntetett jelzés, miközben mást fed és éppen ezért nagyon fontos, hogy világos félinformációkat szolgáltassunk az európai fogyasztók számára. Elnök, jelzem a hozzászólónak, hogy csak egy perces a hozzáférési, hozzászólási keretük. Picasszony. o felicit și eu pe colega noastră pentru Köszönöm szépen, és szeretnék gratulálni a kollégámnak ez a jelentéshez. Köszönöm azt is, hogy elfogadta a módosító indítványainkat, amelyeket az ITRE szakbizottságban nyújtottak, nyújtottak be. Szeretnék utalni azokra az európai normákra, amelyek megkönnyítik a pályáztatást, akár a szokványos, akár az elektronikus formáját. Felszólítjuk a bizottságot arra, hogy biztosítsa a szabványosítási folyamat jogszerűségét, támogassa a magán és állami szféra együttműködését, a PPP-ket, és garantálja a piacfelügyeleti rendszer hatékonyságát. Egyszerűsíteni kellene az európai szabványokat, és a szabványok létrehozásának a határidejét le kellene rövidíteni a szabványosítási testületeket is felhívtuk arra, hogy csökkentsék a szabványok előállításának idejét. Köszönöm, most Figueredo asszony következik, parancsoljon. Elnök úr, ez a téma rendkívül lényeges. Éppen ezért rendkívül óvatosan is kell, hogy fellépjünk akkor, amikor termékbiztonságról beszélünk. Nem csak arról van szó, hogy a termékeket és a termelést védelmezzük, hanem a fogyasztókat is védelmeznünk kell. Egyszerűsíteni kell a folyamatokat, de a határidőknek az lerövidítése semmiképpen sem vezethet oda, hogy a fogyasztó védelmet csökkentsük. Többek között most gondolok arra, hogy akkor, amikor a biztonsági normákat érvényesíteni kell, mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy az import termékek is eleget tegyenek a garanciális feltételeknek. Azaz a feltüntetett made in jelzésnek a tartalmát ellenőrizni kell. Nagyon reméljük, hogy az Európai Bizottság nem feledkezik meg ezen szempontokról sem, és máskülönben a jelentés mindezekre a szempontokra ki is tér az ITRE szakbizottság beszemezően támogatta ezt a javaslatot, és a jelentéstevő is ugyan ebben a témában megfogalmazta a tételeit, és reméljük, hogy a termelőket is, és a fogyasztókat is tudjuk védelmezni így módon. Elnök, köszönöm szépen, Figueredo asszony, most pedig Romája Fúrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. A jelentés nagy előrelépésről számol be, de szerintem a játékokkal kapcsolatos irányelv túl gyenge, a 16%-a, 60%-a a termékeknek ma már Kínából érkezik, és lehetetlen ezeknek az ellenőrzése. Remélem, hogy az új Repex rendszer ezen javít valamit, erőteljes álláspontot kell elfoglalnunk a fogyasztók és a gyerekek egészsége érdekében. A veszélyes termékek legalább negyede gyermekeknek szánt termék, babák, pisztolyok, egyéb dolgok. Az utóbbi hetekben is történt ilyen baleset. Az Európai Unió túl lassan reagál, a bifenolok betiltását is csak nagyon nehezen tudtuk elérni. Egy éven át tartott az erről szóló vita, pedig a bizottság már egy évvel ezelőtt leszögezte, hogy rákeltő anyag ez, és más rákeltő anyagok is még mindig vannak játékokban sokkal gyorsabbá kéne tenni a folyamatot, hogyha egyszer a kutatás kimutatja egy anyagról, hogy veszélyes. Köszönjük szépen. Most megadom rajta asszonynak a szót. Dlouhodobě hledáme tady v tomto már elég régóta keresünk olyan intézkedéseket, amelyeknek a segítségével könnyebb lenne megakadályozni azt, hogy piacra jussanak veszélyes termékek. Egyetértek a e, raportőrrel, szükség van a jogszabály módosítására, javítani kell a e, koordinációt, és a tagállamok szintén szankciós e, lehetőségekre van szükség. Emellett közzé kell tenni a elemzés mielőtt bármilyen új terméket piacra, jut, piacra bocsájtanak. A harmadik országokkal kapcsolatban véleményem szerint alapvetően szükséges az, hogy ne csak a gyártókra, hanem a nemzetközi kereskedőkre is terjesszük ki a követelményeinket. Köszönöm szépen, Rojtó asszony és Westlund asszony a következő, és ezzel is zárom a hozzászólók listáját. Szeretném megköszönni Krisztus Saldemózénak ezt a nagyon jó jelentést. Még egyszer kihangsúlyozom azt, hogy több forrásra és több szúrópróbaszerű ellenőrzésre van szükség a biztonság erősítése érdekében. Az újságokban újra és újra olvashatjuk azt, hogy amikor próbákat, mintákat vesznek, akkor kiderül, hogy nagyon sok termék nem felel meg a biztonsági előírásoknak. Ez pedig adott esetben életveszélyes lehet gyermekek számára is. A legfontosabb számomra mindazonáltal az, hogy a e, vegyszerekkel kapcsolatban garantáljuk a biztonságot. Nagyon sok anyag tartalmaz olyan vegyszereket, amelyek az EU-ban már betilt, e, be vannak tiltva és a fogyasztók e, természetesen nem mindig olvassák el a termék leírást. Ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy a veszélyes anyagokat mindenképpen el kell távolítani a piacról. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ezzel lezártuk a hozzászólók listáját, és ismét eh, Damanaki biztos eh, asszonynak eh, adom meg a szót. Köszönöm szépen, hogy figyelemmel kísérték a vitákat, és a Damanaki biztos asszony itt volt még az egypercesek alatt is. Köszönöm szépen, elnök úr! Izgalmas vitát hallottunk és ha jól figyeltem, akkor szinte csak nők szólaltak fel, ezt vegyük észre, elnök úr. Az Európai Parlamentnek szeretnék gratulálni a bizottság nevében ahhoz, hogy ilyen jó állásfoglalást fogadott el, és az általános termékbiztonsági és pénzfelügyeleti irányelvet érdemben próbálja módosítani a bizottság. Üdvözli ezenek állásfoglalását, nagyon minőséginek tartja ezt a szöveget. Az állásfoglalás következtetései egy az egyben megfelelnek a bizottság törekvéseinek is, és ez nem más, mint az, hogy világos és egyértelmű egységes piacfelügyeleti rendszert akarunk, olyan keretrendszert, amely lehetővé teszi a belső piac működését amelyen csak biztonságos termékek fordulhatnak elő. A bizottság már széles körű egyeztetést folytatott számos ö, érintett gyártóval, kereskedővel a célok elérése érdekében. Az egyes termék ágazatokban, hogy egyaránt ö, eredményt tudjunk elérni, Dali biztos úr és másik kollégám már megkezdték a piacfelületi szabályok egységesítését. A bizottság eltökélt amellett, hogy mind a fogyasztók, mind a gyártók számára előnyös legyen az új szabályozás, és ezt abban látjuk megvalósíthatónak, hogy a jelenlegi szabályokat világosabbá, egyértelművé tesszük, és segítjük a biztonságos termékek előállítását. Persze figyelemmel kell lenni arra, hogy mennyi a finanszírozási lehetőségünk, és azt is, hogy a tagállamoknak is kompetenciája van az ügyben. Ezt önök is tudják. De ha jók a szabályok, akkor alkalmasak lesznek arra, hogy világosan kiderüljön, hogy ki a felelős, hol vannak az új kockázatok a globális ellátórendszerekben. Egyetértek önökkel abban is, hogy a gyerekek védelmének külön hangsúlyt kell adni. Ugyanakkor a felülvizsgálatnak egyenlőbbé kell tenni az esélyeket a szereplők számára, és csökkentenie kell az igazgatási költségeket. Ez úgy valósítható meg, hogy egységesebbé válnak a szabályok, amelyeket az általános termékbiztonsági szabályokból vezetünk le. A 2008-as termékekre vonatkozó csomag a kiindulási alapunk. A termékbiztonsági szabályokat tehát egyszerűsítjük, átláthatóbbá tesszük, és a jelenlegi eljárásokat, a koordinációt a tagállamok között a piacfelületben pedig meg akarjuk erősíteni. Végül pedig a gyors reagálási ö, rendszer, ö, a nem élelmiszeripari termékek esetében működő rendszer működését is javítani fogjuk és Kínával és más nagy exportőrökkel is szorosabbra fonjuk a kapcsolatainkat. Ahhoz, hogy a szövegben is szereplő kihívásoknak meg tudjunk felelni, ehhez ez szükséges. Jani és más biztostársaim folyamatosan dolgoznak az egységes piacfelügyelet megvalósításán. Köszönöm szépen önöknek a jó megszólalást y la votación de la correspondiente... Köszönöm szépen, biztos asszony, és ezzel le is zártuk a vitát, a szavazás pedig az állásfoglalásról holnap zajlik délben. Átérünk a következő napi rendi pontra,